helyzettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság részéről Stylianides úr kap szót. Önél szó biztos. Elnök úr, kedves képviselők, igen tisztelt parlamenti képviselők, nem, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett eh, Grúzia politikai és gazdasági integrációja mellett, illetve közelítése mellett. Federica Mogherini alelnökasszony november 10-én látogatott el Grúziában. A második társulási tanácsülést november 16-án tartottuk Brüsszelben, és Hán biztos kollégám pedig Tbilisiben lesz éppen holnap ezzel is folytatva magas szintű találkozók sorát. Az EU Grúzia társulási tanács áttekinti a társulási szerződés végrehajtásából eredő tapasztalatokat, mely szerződést múlt év júniusában írták alá felek a társulási tanács kitekint majd a végrehajtás útjában álló nehézségekre, kihívásokra. Mi a magunk részéről üdvözöljük a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását, és örömmel látjuk az Eurostat adatait, melyek arról számolnak be, hogy a grúz export nőtt az Európai Unióba irányuló export jó úton fejlődik, tehát a szabadkereskedelmi együttműködés, de ki kell hangsúlyozni a grúz cégek számára a szabadkereskedelmi megállapodás előnyeit. Kedves kollégák, melyek a kihívások? Egyrészt olyan politikai környezetet kell garantálni Grúziában, ahol tiszteletben tartják a jogot, és ahol nyugalom van. Azok a lépések, amelyek eh, veszélyeztetnék a nyugalmat, illetve a jogrendet elkerülendők. Minden kapcsolatfelvételünkben kihangsúlyoztuk, hogy a demokratikus lendületet fenn kell tartani, különösképpen az 2016. októberi parlamenti választások során. Azt is mindig kihangsúlyozzuk, hogy a bírói testület, illetve az intézmények függetlenségét tiszteletben kell tartani, ilyen módon az alkotmánybíróság függetlenségét is. A jogállamiság garanciáját biztosítani kell, és tiszteletben kell tartani az emberi jogokat is. A közelgő választási kampány idejére a társulási megállapodás létre lesz, létrejön. Azt várjuk el a kormánytól, hogy szabad és tisztességes rendben lebonyolított választásokat szerezzenek meg, amelyeket mi teljesen legitimnek fogunk elismerni. Fontos, hogy tiszteletben tartsák, mi több garantálják a médiumok szabadságát, és az ellenzéki pártoknak is megfelelő hozzáférést biztosítsanak a médiumokhoz. Értékeljük Grúzia előrelépését az igazságügyi reform végrehajtása során. A bírói testület függetlensége a társulási folyamat sarokköve. Az Európai Unió az egyes bíróságok által megítélt ügyeket nem akarja megítélni, de nyomon követjük, hogy a közös elveinket tiszteletben tartják a grúz igazságügyi rendszerben. Vonatkozik ez a nagy figyelmet kiváltó perekre is. Rusztavitu ellen indult egy polgári jogi per, illetve az ellenzéki aktivistákat pedig le is tartóztatták. E két ügyre figyelünk. De nyomon követjük Grúzia erőfeszítéseit az igazságügyi rendszer megreformálása során, meg kell erősíteni Grúz igazságszolgáltatás függetlenségét. A társulási tanácson ezen felül Mogherini alelnökasszony és Hán biztos üdvözölte Grúzia előrelépését a vízum liberalizáció folyamatában. Egy sor benchmarkot, határértéket már teljesített a grúz fél, elvárjuk és üdvözöljük, hogy ezen az úton tovább haladnak. Jelenleg egy teljes vízum liberalizáció időpontját még nem látjuk, de pozitív jelek mutatkoznak. a Abház és dél-oszét szakadár régiók kérdése is a társulási tanács napirendjén van. Mogherini alelnök asszony és Hán biztosok megerősítették, hogy az Európai Unió támogatja Grúzia területi integritását, Egyéb iránt a határokat a nemzetközi szervezetek is elismerik. Az Európai Unió elkötelezett a béke, a stabilitás és a konfliktusok megoldása mellett. Az EU külön megbizotja, a dél-kaukázusi megbizotja, illetve a Genfi nemzetközi tárgyalásoknak társelnöke az EU, és az EU-nak nyomon követő missziója is van, monitorunk missziója van. E három tény is megmutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a grúz béke folyamat tele mellett. A kríziskezelési misszió Ban, a Közép-Afrikai Köztársaságban és Maliban részt vesznek a grúz felek is, és ezt pozitívan értékeljük. Tisztelt Parlament, köszönöm a figyelmüket, kíváncsian várom, hogy ezen izgalmas kérdésben mit fognak mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük biztos úr. Most pedig a frakciók nevében szólalnak fel képviselőtársaim. Először a néppárt nevében Stettin a képviselő, két percben take your floor. Slovo, pane předsedající. Dovolte mi, dámy a pánové... Köszönöm szépen. Emlékezzünk vissza. Két forradalmat láttam Grúziában, Kánzehude és Cserenadze elnökök ellen. Nagyra értékelem, hogy az utolsó kormányváltás most végre demokratikus választások alapján történt, és Grúzia megszabadult a szovjet tehertől. A teljes örökséget nagyon nehéz lett volna továbbvinni. Mégis az, hogy Stálint inkarnálni akarják, új emlékművet építeni, E, számára azt mutatják, hogy rossz e, út is van. A szelektív igazságos szolgáltatás is aggasztó. Néhány nappal ezelőtt Stalint hasz, e, hasonlították össze az Európai Parlament igazság, egyik igazságügyi miniszterével. A, az, az UNN ellenzéki párt háttérbe szorul. Elfogadhatatlan események vannak a különböző műsorszóró állomásokkal kapcsolatban. A szólásszabadság pedig a demokratikus társadalmak egyik alapvető értéke, ugye? A televíziós újságírók közül Stalin József, Stalin Dédunokát dédunokáját nevezték ki. Hát nem lehet ilyen országgal, vezet, ilyen emberekkel vezetni a pártokat, ez súlyos kárt okoz az országnak. A Grúziával való együttműködési megállapodásunkban az emberi jogok tisztelete, alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, jogállamiság alapvető követelmény. Sok bátorságot kívánok az országnak, hogy ezt megvalósítsák, mert konszolidált Grúziára van szükség. Köszönöm szépen. Most pedig az SND nevében Bosztináru kollega két percben szólalhat fel. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az európai szomszédsági politikának felülvizsgálatot múlt héten készítették el. Célja, hogy hatékonyabb legyen a kapcsolatunk a szomszédokkal, E, fel kell turbózni a keleti partnerséget, és differenciált e, megközelítést kell alkalmazni az egyes országokkal szemben, az szerint, hogy mennyiben akarnak e, közelebb kerülni az Európai Unióban. Grúzia ebből a szempontból fontos. Nekünk támogatnunk kell ezt az országot, mert ők egyértelműen Európa mellett tették le a garast. Nagyon fontos partnerei ők az Európai Uniónak a földközi tenger térségében, és hűséges e, partnereink is. A társulási megállapodás aláírása után Grúzia e, progresszív reformokat vezetett be, e, ahogy azt a vízum könnyítési szabályok is megkövetelték. Remélem, hogy ezek a reformok tényleg beérnek, és hamarosan vízum nélkül utazhatnak a grúz polgárok az Európai Unióba. Ugyanakkor nem vehetjük készpénznek Grúzia stabilitását. Az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kell a reform folyamatot, és ki kell állnia a területi integritása, szuverenitása mellett. A destabilizálást 2008-ban Oroszország kezdte el, és ez folytatódott az elszakadó abház és oszét eh, eh, területrészekkel aláírt orosz eh, megállapodással. Egy tisztességes politikai megállapodás szükséges, amelyekkel támogatják a reformokat. A néppárt felé pedig azt kérem, hogy ne politizálják át Grúzia esetét, mert ezzel nem Grúziát segítjük, hanem Grúzia ellenségeit. Köszönöm. Köszönjük szépen Bostináró képviselőnek. Most pedig eh, Anna a Fotigának adom meg a szót az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A krim illegális anexiója bekebelezése hatalmas feszültséget okozott Grúziában is. és szükségessé tette, hogy jobban integrálják Grúziát a nyugati biztonsági struktúrába. Grúzia a NATO, bár nem NATO tag, de a NATO gyors reagálású hadtestében részt vesz aktív a béke teremtő erőfeszítéseinkben is, Maliban, a Közép-Afrikai Köztársaságban és Ukrajnában is eh, megjelennek a grúzok. Ezek pozitív hírek, de ö, eh, vannak kevésbé pozitív hírek is. Melyek ezek? Például a szólásszabadság kapcsán a Rostavi 2 a kettes csatorna ügyét vetem fel. Itt változásra van szükség. Ráadásul még mindig ellenzékiek börtönben sínylődnek, erről sem szabad megfeledkeznünk. Ezeken a területeken jelentős változást kell elérni, és így támogatható lesz a vízum liberalizáció ügye. Köszönöm szépen, miniszterasszony, volt miniszterasszony, most pedig az Alten, Alde nevében Javier Nárt kap szót kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Nagy barátja vagyok Grúziának és a grúz népnek, ezért világosan beszélek hogyha a kereskedelemet és politikát összekeverjük, akkor a kereskedelem nyer. Ezt tapasztaljuk most. A gazdasági érdekek állnak előtérben, a grúz politikai vezető a világ 153. leggazdagabb embere, és mindent a kezében kap, ráadásul elnök, és rövid hivatali idején már hét minisztert el is küldött, ő tartja kézben az ország kulcspozícióit. Rendkívül sajnálatos ez, hiszen, ahogy mondtam, az üzleti érdekeket és a kormányzást egy, közé jelet tesz. A jogi függetlenséget, ha nézzük, akkor a Rosztávi televízióadót tudjuk csak megemlíteni, és azt szeretném üzenni a grúz barátainknak, hogy az igazságosság nevében járjanak el. Tudjuk, hogy Grúzia jelentős lépéseket tett előre a múltban, de az alapvető dolgok még hiányoznak. A hitelesség, az igazságügyi rendszer hitelessége és a sajtószabadság. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha mi magunk hasonló módon akarnánk eljárni, akkor hibát követnénk el, nem tehetjük azt, amit a múltban tettünk, vagy amit láttunk Ukrajna e, esetében, vagy a Moldáv köztársaságnál. A, nem szabad katonai szövetség részévé válni, és támogatást visszavonni, ez őrültség lenne rendkívül törékeny az egyensúly Grúziában, és nagyon reálisnak kell lennünk. A grúz problémák azt igénylik, hogy támogatást biztosítani kell továbbra is. Köszönöm szépen. Az ALDE utána a GUE nevében Ramsdorf Koleva kap másfél percre szót. Köszönöm, elnök úr. Grúziának az infrastruktúráját lerombolták, az ipar árnyéka önmagának 11%-át adja mindössze a GDP-nek. Ugyanakkor a kaukázus stabilitása szempontjából fontos ez az ország, az energetikai potenciálja a, csodálatos, a, áramot többet exportálnak, mint bort vagy brandit. Egyfajta marsal segélyre van szükség a kaukázus számára, amely a megbékélést hozhatja el. Mamadvasvili, Jegyesvile, Csecsevadze, Babadze és mások komoly személyiségek voltak. Most már csak nyomor van. Ezek az országok nagy potenciállal rendelkeznek ott a Kaukázusban. Most bebizonyíthatjuk, hogy a keleti politikánk működik oda kell figyelnünk Ukrajnára, Moldávi, Moldáviára, és ugyanígy a Kaukázusra is fontos, hogy immár tette kövessék a szavakat. Köszönöm, Ransdorf képviselő. Van itt egy kékkárgyás kérdés, melyet Astrevicius képviselő intéz önhöz elfogadja ezt a kérdést? Please pane předsedající samozřejmě akceptuji modrou kartu. elfogadom a kék kártyát igen. pone pirmininke kolega ačiū už kad sutikote atsakyti köszönöm szépen hogy a kérdésemet. egyetértek hogy a gazdaság Grúziában jó esélyekkel bír. Én Grúzia barátja vagyok, sok sikert kívánok Grúziának, de ne felejtjük el, hogy hét új Stalin szobrot építettek az elmúlt években. Stalin pedig egy népgyilkos, aki az emberiség elleni bűncselekményeket követett el. Ez itt egy Stalin eh, szobor képe, amelyet nem olyan régen építettek fel, hölgyeim és uraim. Mit mond erre képviselőtársam? Válasz. Vagy tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem tartozik a konkrét vita tárgyához. Nem mondtam én, egy szóval sem mondtam képviselőtársam, hogy Stalin, vagy főképp nem Beria volna a példaképem. Szákásvili volt az az elnök, aki azt mondta, hogy két grúz jó példával járt elől. Nem? A második világháború után az én országom sorsát is befolyásolta Stalin, de erről a történészek cseréljenek eszmét, és ne itt mi vitázzunk az Európai Parlamentben. Elfogad egy további kérdés is Polcsák úrtól. Igen? Parancsoljon Polcsák úr. Köszönöm, hogy elfogadta a kék kártyát. Nagy érdeklődéssel követtem, amit mondott. Jól hangzott, amit hallottunk de hogyha visszagondolunk a Grúziának biztosított Marshall tervre, a, itt a Kaukázusban ez nem jelenti azt, hogy ugyanaz a helyzet alakulhat ki, mint amikor Szovjetunió elutasított, hogy részt vegyen Marshall tervben. Ami a 1940 utáni helyzetet a Marshall tervvel kapcsolatban illeti, az sokkal bonyolultabb volt átpolitizált légkörben. 1947-ben a, a gaz, egy szárasság jelentkezett a csehszlovák gazdaságban, és élelmiszer hiány alakult ki, és két ország ajánlott fel segítséget, gabona segítséget, mindkét segélyhez feltételek kötöttek nyilvánvalóan. Az egyetlen ország, amely végül is nem kért feltételeket, az Kanada volt Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Heidi Hautal a másfél percvel parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. A hiányosságok és kihívások ellenére Grúziában meggyőződésem, hogy az egyik olyan keleti partnerségi országról van szó, amely elkötelezett, és nagyon elkötelezett az európai jövő mellett. Öt évvel ezelőtt én sem lettem volna ennyire elege, nem hittem volna, hogy ez az ország tényleg eh, képes lehet arra, hogy az Európai Unió tagja lehet. Pillanatnyilag ez még messze van, ez természetes, de azt hiszem, hogy nagy erőfeszítéseket tesz az ország, amit nekünk támogatnunk kell ezt az európai választást. Eh, Oroszország nagy árnyéka vetül továbbra is az összes keleti partnerség országra Összehasonlítva a korábbi rezsimmel meggyőződésem, hogy a reformok folytatottak, eredményeket mutatnak, és azt gondolom, hogy a hiányosságok ellenére az igazságügy reformja folytatódik, és nyilvánvalóan figyelnünk kell arra a Rusztavi esetre, hogy lássak, hogy keményen kitartunk a média szabadsága mellett és az igazságszolgáltatás rendszerének függetlensége mellett. Azt gondolom, hogy vannak jó jelzések. Tényleg az Alkotmánybíróság ebben az ügyben ellenállt és függetlenséget mutatott, amit nekünk támogatnunk kell. Európai Parlamentként azt hiszem, hogy fontos feladatunk, hogy támogassuk Grúziát és a többi társult országot, keleti partnerségi országot is, hogy tagjai lehessenek a mi közösségnek valamikor. Köszönöm szépen. Hautala asszonynak, most pedig az INF e nevében Schaffhauser képviselő másfél percben. Kedves kollégák, tisztelt bizottsági képviselő! Egy kicsit szélesebb körben, geopolitikai kontextusban szeretnék hozzászólni. Volt egy unipoláris világ Amerika vezetésével, és most egy bipoláris világ alakult ki. Úgy gondolom, hogy Kína a második legnagyobb gazdaság, és vásárlóerőparitásban pedig az első. Az Egyesült Államoknak egy ilyen helyzetben szüksége van Európára, és a transatlanti megegyezés is ebbe a perspektívába helyezendő. És mi történik akkor, hogyha Európa ketté szakad, és egy újabb multipoláris világ jön létre, egy eurázsiai egység? Az Európai Bizottság politikáját nézzük meg egy kicsit közelebbről. És én Elzászból jöttem, úgy hallgassák a szavaimat. Tehát megpróbálunk Európát építeni, megpróbálunk hidakat építeni két kultúra között, mint a francia és a germán kultúra között itt Elszázban, és a nyugati és a keleti kultúra között, itt figyelembe kell vennünk Oroszországot, tehát egy nagy európai komplexumot, egy multipoláris komplexumot építünk, de mi történik, hogyha ezt visszautasítja a bizottság? Mi történik Moldovával, Szerbiával, Grúziával, Ukrajnával? ezeknek az országoknak egyfajta exkluzív választási lehetőséget ajánlunk? Hogyha ezt teszik, akkor elárulják Európát, és ezért meglakolnak. Köszönöm szépen a képviselő úr hozzászólását. Most az független tagok közül Georgius Epitideios kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr az Európai Unió úgy tekint Grúziára, mint a szomszédsági politika egyik pionírjára, és mindenképpen szeretnénk, hogy a Grúzia integritását mi is meg tudnánk védeni. Déloszétia kérdésére majd külön ki kell térnünk. Megfelelő politikát kell alkalmaznunk, olyan politikát, amely Oroszország érdekeit sem sérti, ugyanis Oroszország az Európai Unió stratégiailag fontos partnere. Ez a valóság. Ezt mindannyian tudjuk, és azt is tudjuk, hogy az Oroszországgal való együttműködés szükséges ahhoz, hogy az ISIS ellen megfelelő harcot tudjunk folytatni. Mindezeket a kérdéseket közösen kell tekinteni, és nem hagyhatjuk, hogy Grúzia két tűz közé kerüljön nyílt tárgyalásokat, őszinte tárgyalásokat kell folytatnunk Grúziával, és engednünk kell, hogy Grúzia közeledjen felénk, segítenünk kell Grúziát a saját demokratikus útján, mert úgy gondolom, hogy a Grúzia stabilitását biztosítjuk, akkor Európa megfelelő jövőjéhez és biztonságához is hozzájárulunk. A párizsi tragikus események fényében különösen fontos értelmet nyernek a szavaim. Azt hiszem, hogy ez alapján kell realista politikát folytatnunk. Köszönöm Michael következik két percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy még egy európai zászló előtt ülhet, a miniszterelnökének szólnia kéne, hogy vegyen példát ezen Nyilvánvalóan Grúzia egy fontos feltörekvő partnerünk, fontos európaiakról van szó, eh, mert európai értékek alapján orientálódnak, mert együttműködnek. Szeretnénk látni őket a mi gazdasági térségünkben, a mi rendszerünkben, mert így tudjuk a stabilitást erősíteni a szomszédságban. Természetesen elkötelezettségnek feltétele is vannak, például az emberi és polgári jog betartását, a jogállamiságot, a pluralizmust a demokráciában, ezt az elvárást egyébként a grúz polgárok is táplálják. Modernizációt és reformokat akarnak ezzel a politikusoknak és a pártoknak óvatosabban kell bánniuk, mint mindeddig. Nem vagyok grúz, nem vagyok olasz. Ennek ellenére szeretem a szenvedélyt a politikában és az erős vezetést a politikai cselekvés során, de rossz dolog, hogyha a politikai verseny az együttműködést tönkreteszi. Nem jó dolog, hogyha a politika csupán a hatalmi harcról szól. Nem jó dolog, hogyha az ellenzék alkotmányos szerepét nem láthatja el, és hiba lenne a médiumokat gleichsaltolni. A grúzoknak elvárásaik vannak, hogy, politikó, hogy megoldják a problémákat, hogy haladjanak és fejlődni tudjanak európai módon. Ne engedjék, hogy a nagy szomszéd közbeavatkozzon és gyámkodjon. Erre akkor van lehetőség, hogyha kohézió alakul ki a társadalomban, hogyha egy közös célért dolgoznak a grúz társadalomban, hogyha a mi európai álmunk a grúzok álma is lesz majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Galler úrnak. Kedvelem a humorát, tényleg. És Most pedig Mami Kin képviselő úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Eh, most van az eh, diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulója az Unió és a eh, Grúzia között. Mindig is a párbeszédre és a partnerségre törekedett mindkét fél a Grúzia társulási szerződése egy nagyon fontos a szabadkereskedelmi terület szempontjából. Különböző reformok gazdasági, szociális téren végbe mentek, és ez mindenképpen további lökést kell, hogy adjon Grúzia fejlődéséhez. A vízumliberalizációs párbeszéd is nagyon fontos. Grúzia igyekszik megvalósítani a szükséges reformokat, csak úgy, mint Moldova vagy az Ukrajna. Küzdünk a, a korrupció ellen, és külön hivatal jött létre a, a szervezetbűnözés, a pénzmosás, az ember kereskedelem ellen fellépésben is történik előrépések. Mindez és ezek is már mind azt mutatják, hogy Grúzia készen áll arra, hogy sikeresen zárja a párbeszédet. Ahogy a főképviselő a közelmúltban említette, az ország nem csak az unió felé fejleszti a kapcsolatait, hanem a dél-kaukázusi térségben közvetítőként is szerepel modern és a hagyományok a kultúra megöntése mellett a modernizációt is képviseli. A, így néz ki a mai Grúzia. Éppen ezért, mint képviselő, mindenképpen érdekes a tovább lépése, illetve szeretnék rámutatni arra, hogy ha van egy szomszéd, akivel valóban sokkal szorosabb kapcsolatokat lehet -e építeni, az mindenképpen a grúz köztársaság. Köszönöm. Most pedig Karim Szejed kollega következik. A parlament nevében az első ö, parlamenti társulási delegációt vezettem a ö, Grúziába. Engem az a kezdeném, hogy először is köszönetet mondok a társelnöknek és a grúz kollégáknak, és minden kollega nagyon sokat tett annak érdekében, akik rend jelen voltak a tárgyalásokon elég komoly kihívást jelentett ez a misszió, de úgy gondolom, hogy egy valamit sikerült elérni. Az, hogy a kapcsolatainkat a politikai hovatartozás fölé emel, sikerült emelni parlamenti szintre. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jól szolgálja a jövőt, és célszerű, hogyha ezt figyelembe veszük a nyilatkozat kidolgozásakor is. A társulási megállapodás egy fontos elem, de nyilvánvaló, hogy a következő lépés a vízumliberalizáció kell, hogy legyen. A grúziai emberek erről álmodnak, a közeljövőben szeretnék ezt meglátni. Van egy orosz szemszög is, és ez nagyon fontos az oszétiak és a kaukázusi embereknek. Természetesen választások közelednek, közeljövőben kerül ezekre sor. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Grúzia meg tudja mutatni elkötelezettségét az európai értékek mellett, és ezt nagyon jól mutatja a médiák szabadsága. Köszönöm. Következő hozzászóló Veszelics Tamás. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úr a nagyon optimista tájékoztatóját. Amik a közelmúltban mutat történtek, azok talán ez bizonyos fogig alá is támasztják. Nagyon sok mindent tett valóban Grúzia, hogy ezt a kollégák is felsorolták. Történtek alkotmányi választás, változások, kormányváltozások, és nagyon sok ország büszke lehetne az ilyen változásokra. Mindezonáltal rá kell mutatni arról, hogy a politikai stabilitás sosem adott és végleges, ezt nem lehet állandónak tekinteni. A politikai stabilitásért folyamatosan kell dolgozni. Ez magába foglalja azt is, hogy a, a politikai ellenfelet, ellenzéket ö, ö, jogos ö, legális ellenerőnek kell tekinteni. Ezért fontos, hogy a változások a demokratikus politikával békésen valósuljanak meg. Az elmúlt jelentések, amik október 13-án került közlésre, azt mutatja, hogy 12% van az egyértelműen orosz pártok irányába. Ez mindenképpen egy olyan veszély, amivel számolni kell. Uh, Szadavi Zsemjenik, Andrei Plenkovics, dva minutu, molim. Dziękuję bardzo úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Grúzia mindenképpen prioritás az Európai Unió számára a szomszédsági politika keretein belül. Megmutatta, hogy az elkötelezettségét azzal, hogy az Európai Európai Uniónak megfelelő reformokat vezetett be. A forradalom után egy mélyreható változáson ment keresztül az ország, és bizonyítékát adta annak, hogy elkötelezett. Ugyanakkor az energiai blokkáddal, amit Oroszország foganatosított, nehéz helyzetbe kerültek Abháziába és Oszétiába is. A szabadkereskedelmi szerződéssel Grúziának lehetősége van most a gazdasági változások megvalósítására. A közelmúltbani történt lépések, az ellenzék elleni fellépés azért mégiscsak aggodalomra adnak okot. Akkor Grúziában jártunk, felhívtuk a figyelmet azon problémákra, amit jelent a szelektív igazságszolgáltatás bizonyos fogvatartott személyeket is meglátogattuk, akik az ellenzékethez tartoznak. Fontos, hogy a sajtószabadság teljes mértékben helyreálljon, és a kampány is igazságos legyen a Grúzia az én hazámnak, Horvátországnak is egy baráti országa, remélem és kívánom, hogy mindent meg tudjanak valósítani. valósítani. Az igazságügyi miniszter és a miniszter helyettes is amit elmondtak, annak alapján reméljük, hogy azok a reformok, amiket megkívánnak valósítani, és a politikai párbeszéd tovább tud folytatódni és nevezetesen a vízum liberalizás segítheti majd Grúziát az Európa felé való törekedés útján. Köszönöm. No, is de Lady Kati Piri. Két percben Kati Piri. Köszönöm szépen, elnök úr. Grúzia számos tekintetben sikertörténet. Az egyetlen ország a régióban, amely sikeres átmenetet hajtott végre az egyik kormányból a másikra. Ez az választófülkékben történt meg, is, nem az utcákon. Egyébként pedig Grúzia három ország egyik a keleti partnerségben, amelyek azt mondják, hogy az EU-val egyértelműen közelebbi viszonyokat akarnak kialakítani a értékeken alapuló kapcsolatról van szó. Jogállamiság, médiaszabadság, emberi jogok alkotják a központát ezeknek az értékeknek, ezért nagyon fontos, hogy még az, a, a politikai beavatkozás az igazságszolgáltatásba és a médiába még elcsalátásra sem történhet meg. Éppen ezért a Rusztavi esetet másképp kellett volna kezelni de ahogy a Szákásvili a korábbi elnök instrumentalizálni akarja ezt az esetet, ez nem jó dolog, és ez nyugtalanságot okoz. Erre nincs szükség Grúziában. Éppen ezért a instabilitást nem, e, nem tűzhetjük ki magunk elé, kívülről érkeznek veszélyek. Három év demokratikus kormányzás után itt az ideje, hogy a politikai erők egyesüljenek, és eredményeket érjenek el az együttműködésben. Ez igenis az egyik feltétele annak, hogy megszűnjön a vízumkényszer a grúz polgárok számára. Itt ez nem történhet meg, hogyha az egészségtelen politika rivalizálást megmarad. Néhány dolgot szeretnék említeni. A Vinatex all mentalitás, a gyertes mindent visz mentalitása, a legnagyobb befolyása rendelkező politikus nem elszámoltatható. Igenis vannak feltörekvő politikai csoportosulások nem tudjuk, hogy ki finanszírozza őket. Éppen ezért ténylegesen törekednie kell az összes politikai erőnek arra, hogy megkezdjék a szükséges reformokat, amelyek már, megkezdőd, melyek már megkezdődtek tulajdonban, és ezzel a polgárok közelebb kerülhetnek Európához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kozovszkaja asszony. Köszönöm szépen biztos úr, hölgyeim és uraim! A keleti partnerség országai közül Grúzia fejleszti a leggyorsabban a demokráciát és a pluralizmust. Grúzia pozíciója számos minősítésben jobb lett, előrébb kerültek a média szabadságot, tekintve az internet szabadságot, a jogállamiságot, a jó kormányzás és a polgári jogok. Ez mind hozzátartozik, de tény az is, hogy a pro-európai pártok veszélybe kerülhetnek, mert egyre több a populista anti-európai erő. Ezeket az erőket egyre inkább látjuk, hogy előre törnek, és ez a kormányzó párt egy hibája is. Például a lehallgatási botrányról beszélhetnénk, illetőleg brutális módszereket alkalmaznak az ellenzékkel szemben, az, az ellenzéki médiával szemben, a Rusztavi kettes esetben is ezt láttuk és itt van Abházia és Oszícia, továbbra is megoldatlan ezeknek a régióknak a kérdése. Ki kell várnunk, hogy Grúziának ténylegesen sikerül-e az európai vonalat tartani. Egyébként a vízum kérdése felejthetjük el, erről is beszélnünk kell, vízumkönnyítésen dolgozunk. Egy ilyen vízummentes utazás mindkét félnek jó lenne az EU-nak és Grúziának, nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is. Grúziának szüksége van arra, hogy az Európai Unió a média területen és a PR területen aktívabbá váljék, hogy az orosz propaganda ne lehessen sikeres. Ebben segítenünk kell, és abban is, hogy újságírói aktivitás erősödjék. Információkat kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a politikusok és a választók is véleményt tudjanak alkotni objektív tények alapján és a sokszínű véleményalkotás révén Szeretném feltenni a kérdést, milyen haladást értek el a vízumkönnyítés esetén, és milyen esélyek vannak ebbe az irányba, és a média támogatási projekteket terveznek-e Grúziában biztosul. Itt az ideje, hogy a KGI eljárás keretében lépjünk fel. Eduard Fő Kukan parancsoljon. Köszönöm szépen! A jelenlegi európai szomszédsági politikán belül szeretném egyértelművé tenni, hogy azon országok, amelyek szorosabbra kívánják fűzni kapcsolataikat az Európai Unióval, ezeket támogatni kell. Ugyanakkor egyértelművé kell tenni azt is, hogy ezen országoknak bizonyos követelményeknek meg kell felelniük. Grúzia olyan ország, amely elkötelezetten közeledik az Európai Unióhoz, gazdasági integrációra és politikai közeledésre vágyik, ezért Grúziát támogatni kell a további integrációs folyamatban. Abban is segítenünk kell, hogy területi integritását megőrizhesse az energiapiaci integráció és az energiaközösségi integráció is nagyobb figyelmet érdemel. És ha már ezt mondtam, akkor arra is kitérnék, hogy ösztönözni kell a grúziai parlamenti vezetőket, hogy a parlamentben vívják meg harcaikat, nem pedig rendőrőrsökön és börtönökben, mert ez így demokratikus. Köszönöm. Marias képviselőnek adok szót, Parakalo. Köszönöm a szót. Az Európai Uniót Grúziához fűző kapcsolatok rendkívül fontosak. Grúzia ugyanis nagyon fontos ország a kaukázusi régió egészének biztonsága tekintetében. Nagyon fontos partnerországról van tehát szó. A keleti kapcsolatainkban ezért segítenünk kell Grúziát, és továbbra is nekünk is arra kell törekednünk, hogy a gazdasági kapcsolatokat is meg tudjuk erősíteni Grúziával. Grúzia ezt pedig nem tekinteti úgy, mintha beleszólnánk mesterséges módon belső ügyeibe, mi csak azt szeretnénk, hogy Grúzia szuverén módon alakíthassa politikáját, ugyanakkor a polgárjogokat, a jogállamiságot és az alapjogokat is biztosítani tudja. A politikai helyzet természetesen bármilyen irányba változhat, és a 2016-os választásokat is szem előtt kell tartanunk, amelyek reméljük, hogy megfelelőképpen zajlanak majd. Köszönöm. Kiucsuk képviselőnek adok szót. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Grúzia komoly és gazdag történelemmel és kultúrával rendelkező ország, és ennek a történelemnek és kultúrának egy része Európához köti. A társulási szerződés kapcsán a lakosság 96%-a támogatja Grúzia európai irányultságát. A NATO tagság is rendkívül fontos. Gondoljunk csak arra, hogy bár Grúzia nagyon sokáig a Szovjetunió része volt, most mégis európai identitást kíván kialakítani. Azok, akik a volt szovjet blokkból, vagy a volt keleti blokkból érkeztek, tudják, hogy mit jelent ez. Nem engedhetjük meg, hogy Grúzia integritását bárki is fenyegesse. Arra kell törekednünk, hogy minden egyes fél megtartsa a megfelelő követelményeket, és hogy Grúziában a sajtószabadság és a jogállamiság maximálisan kialakulhasson. Господин заместник Чучук, Uh, Igor Soltes. kollégának adok szót. Köszönöm a szót. Nagyon sok pozitív megjegyzést hallhattunk Grúziáról a mai napon. Ugyanakkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi a valóság, mi az, ami reális. Hogyha megnézzük az adatokat, az információt, ami rendelkezésünkre áll, akkor azt is meg kell néznünk, hogy milyen módon próbáljuk mérni és számszerűsíteni Grúzia előrehaladását. Mik a kritériumok, amiket alkalmazunk? Pontosan ezért kértem szót. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság együttműködjön az Európa Tanácssal. Az Európa Tanács ugyanis rendkívül fontos szerepet játszik Grúzia demokráciájának, emberi jogi helyzetének, sajtószabadságának és kifejezési szabadságának a vizsgálatában. Fontos lenne, hogy a bizottság és az Európa Tanács közösebb, közösen dolgozzon és szorosabb együttműködésben lépjenek fel, hiszen az Európa Tanácsnak már ebben a tekintetben sok tapasztalata van. Poslanec Szoltes. And, uh, now. Következő hozzászóló. Szenzapolcsa úr. Utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. 2012-ben Grúziában választások voltak, és Szakásvili átadta a hatalmat. Ez egy nagy tapasztalat volt, a grúzok megmutatták, hogy képesek az átmenetre. Nem csak komoly energia lehetőségei vannak, hanem kulcs partner és a kaukázus területén Európának. Éppen ezért üdvözlöm azokat a reformokat, amelyek ebben az országban végbe mentek Ezeket a reformokat nyilvánvalóan folytatni kell, és fontos, hogy a politikai nyomás ellen, ellen tudjon állni Grúzia, mi pedig ekkor segíteni fogjuk. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót Krisztus Janides úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már elmondtam a nyitó beszédemben, szorosan figyelemmel kísérjük azt, hogy az alapelveink tiszteletben tartásra kerüljenek. Ezt tesszük partnerként, Grúziának partnereiként Fontos, hogy megerősítésre kerüljön a demokrácia, a jogállamiság, és ugyanakkor biztosítani kell a megfelelő, átlátható, virágzó és stabil ö, ö, grúz ö, fejlődést közös érdekeink mentén. Ez teljes mértékben megfelel a prioritásoknak, amelyek megfogalmazásra kerültek az NP felülvizsgálatban. A látogatás során Frederica Mogherini ö, ö, bátorítottuk, hogy konstruktív tár, tárgyalásokat folytasson Grúziában a parlamenti frakcióvezetőkkel. Elismerik, hogy szükséges fenntartani a reformokat, illetve azokat továbbvinni, és fontos, hogy egy biztonságos terület jöjjön létre a jövő évi parlamenti választások kampányainak lefolytatásához most engedjenek meg néhány szót a vízumliberalizálás kérdéséről. A vízumliberalizálási folyamat e, attól függ, hogy milyen lesz az eredménye a e, szeptember végén, e, október elején készített felméréseknek, és ez nagyon fontos decemberben kerülnek, tehát jövő hónapban kerülnek ezek véglegesítésre, akkor egy végleges jelentés készül, és a biztos majd akkor tud jogalkotási javaslatot tenni adott esetben a vízum kötelezettség feloldására. Minden, és a döntés az természetesen a parlamentnek, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a kezében van egy ilyen javaslatról majd, hogy hogyan fognak dönteni, azt nehéz lenne megjósolni. Engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy Grúzia társulási megállapodása egy konkrét módja annak, hogy aktiváljuk a kapcsolataink teljes kibontakozását. Itt nem mindenképpen fontos támogatni a méreható reformokat, a gazdasági kilábalás, a gazdasági fellendülés, az ágazati együttműködések, például a közlekedés, energia és környezetvédelem területén. Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ez optimista módon történjen. A politikában úgy hiszük, hogy ez fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr.